fogunk szavazni, és akkor tovább lépünk, McGuinness asszony jelentésére négy percben megadom a szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos asszony. Amikor ezt a jelentést kezdeményeztem, a globális élelmiszerbiztonság igen előkelő helyen szerepelt politikai napirenden, és azóta valahogy a reflektorfény más irányba terelődött, és ez komoly agályra ad okot, hiszen még mindig egy milliárdan szenvednek a világon az éhínségtől, az alultápláltságtól, és több millió gyermek esik áldozatul az éhínségnek, illetve az alultápláltságból fakadó különböző betegségeknek. Nagyon fontos, hogy foglalkozzunk azzal a kérdéssel, hogy hogyan termelünk elegendő élelmiszert, hogyan biztosítjuk számukra a megfelelő táplálkozást. A bizottságnak és a számos szakbizottságnak, különösen a környezeti szakbizottságnak köszönöm a segítségét a jelentés összeállításához. Négy percben egész egyszerűen lehetetlen minden részletre rávilágítani. Néhány dolgot szeretnék azonban kiemelni, amit én fontosnak tartok. Először is azt, hogy a közös agrárpolitika és az élelmiszerbiztonság egy címben szerepel, ugyanis szeretném megszüntetni ezt a korábbi gyakorlatot, hogy mindenki a kapot ostorozta, a, ma már tudjuk, hogy az európai polgárok számára a kap biztosította a megfelelő élelmiszerbiztonságot, és ebből szerintem komoly tanulságok szűrhetők le a fejlődő világ számára is. A mezőgazdaság egyértelműen a mezőgazdaság fejlesztése kicsúszott, kimaradt az elmúlt évtizedben a politikai napirendből, annak ellenére, hogy voltak bizonyos ösztönző források projektek esetében korábban, ma ez már nincs így. És ahogy az élelmiszer árak egyre inkább emelkednek, szerintem a figyelmünket újra a mezőgazdaságra kell összpontosítani. Ezzel lehetővé tennénk azon országok számára, hogy termeljenek, akik megfelelő feltételekkel rendelkeznek az élelmiszer gazdaság szempontjából. Itt nem csak az élelmiszer termelés alapvető feltételére gondolok, hanem tehát nem csak a vetőmagvakra vagy a különböző műtrágyákra, hanem a megfelelő technológiák átadására is. Ezt pedig meg tudjuk tenni. Malawi és más országok jó példa erre, akik ki tudtak a szélsőséges éhínség helyzetéből ki tudták magukat verekedni. És ezzel lehetőséget teremt mindez az Európai Unió számára, hogy arra sarkaljunk több fejlődő országot is, hogy vizsgálja felül az élelmiszer gazdaságát. Ez egy nagyon kényes kérdés, ugyanis 2050-ig 4%-kal megnő a világ lakossága, tehát nagyon fontos ezt is figyelembe venni, épp úgy, mint a, az energiaforrások sokszínűsége, illetve az élelmiszertermelés közötti kapcsolatot. Európában arra törekszünk, hogy kevesebb élelmiszert állítsunk, vagy törekedtünk, hogy kevesebb élelmiszert állítsunk elő, és emiatt aztán nem vizsgáltuk meg, hogy hogyan lehet a tenni a termelés. Még egy fontos mondandóm lenne, amit szeretnék elmondani ebben a rövid időben. Világszerte a gazdálkodók csak akkor termelnek, hogyha ebből meg tudnak élni. Nyilvánvalóan fontos, hogy itt megfelelő egyensúlyt tudjunk teremteni, és biztosítani tudjuk a stabil jövedelmet a gazdálkodók számára. Ugyanis, hogyha a gazdálkodók nem élvezik ezt az ösztönző hatást, és csak emlékeztetnék arra, hogy egy évvel ezelőtt a magas élelmiszerárakról vagy gabonárakról beszéltünk, ma pedig meg egyszerűen nincs piac, tehát nagy mértékben meghatározza mindez, hogy a jövő évben mit állítanak elő, mit termelnek a gazdálkodók. A jelentésben számos egyéb részlet is szerepel, remélem, hogy mindenki ezt olvasni fogja, és minden kollégának szeretném még egyszer megköszönni a segítségét. Köszönjük szépen Vasziliu biztos asszonynak. Adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. A bizottság üdvözli McGuinness asszony jelentését, és persze a különböző szakbizottságok közötti intenzív vitát is, amely ez aktuális, ezen aktuális téma kapcsán lezajlott. Ugye itt kereskedelemből van szó, bio termelésről, pénzügyi válságról, klímaváltozásról, mind-mind összefüggenek az élelmiszer termeléssel és persze a mezőgazdasággal. Nagyrészt egyet értek azzal az elemzéssel, amelyel megint ezt asszony él az egyes országok válság helyzete kapcsán. A bizottság azonban maga is megvizsgálja most az élelmiszer árak kérdését, amely igen bonyolult. Ugyanis nagyon sok tényező összjátékából adódik ki az eredő. Az energia árak csak egy vektorok, vektort adnak ezen belül, ami a biológiai eredetű üzemanyagokat illeti. Ezt is számos fórumon megvitattuk már. Az EU és az USA politikája most konvergál, ugyanis ott csökken, itt viszont nő nálunk a bioüzemanyagok alkalmazása. A takarmány nyok kapcsán is, amelyek ugyan ö, kisebb volument adnak ki, ha az, az EU ezen a területen ö, közelít a 10%-os szélhoz, még akkor mindig elmarad az átlagtól. Azok a biológiai üzemanyagok, amelyeket nem élelmiszer hasznú növényekből állítanak elő, azok persze modernebbek, az átállást támogatni kell, olyan bioüzemanyag politikát kell folytatni, amely új lehetőségeket tár föl a vidéki térségben élő szegény lakosság számára, akik ugye a mezőgazdasági termeléstől függőségben élnek. De mindenkinek nyertesnek kell lennie. A bizottság azon van, hogy az élelmiszer biztonság, az élelmiszer árak továbbra is szigorú felügyelet alatt maradjanak. Az EU már ö, hozott néhány intézkedést az biztonság javítása érdekében és a nemzetközi helyzethez való hozzá igazodás érdekében. Az egészségügyi felülvizsgálat jegyében most modernizáljuk, átalakítjuk a korlátozások rendszerét, egyre több piaci elemet építünk be, ezáltal próbálunk megfelelni a piaci kihívásoknak, ami az egészségügyi ellenőrzéseket illeti. Ugye 2015-ig a tejkvóta teljesen megszűnik, és új típusú garanciarendszer fog kialakulni. Egyre inkább a klíma, a vízmenedzsment, a biodiverzitás, a megújuló energia, hordozók felé mozdul el a mezőgazdasági politika is. Ezt a health check kapcsán is ugye megállapítottuk. 2013-ban azonban nincs vége a történetnek. A kap nem fog megszűnni. A informális agrárminiszterek tanácsülésén elhangzottak már víziók, Ugyanakkor persze azon kell lennünk, hogy ö, egyensúlyt teremtsünk a hosszú távú és a konkrét napi célok között. Egy biztos, hogy az élelmiszerbiztonság az egyik legfontosabb prioritásként fogalmazódott meg. A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés nemzeti, regionális szinten zajlik, de szeretnénk, hogyha kontinentális szinten is léteznének koncepciók. A mezőgazdaság és az élelmezés biztonsága nyilvánvalóan szorosan összefüggenek. Az Afrikai Unió képviselővel is beszéltünk erről októberi tanácskozásunkon, és ez a téma egyre fontosabbá válik, amit a jövőben is napi renden tartunk. Gondoskodni fogok róla, hogy a bizottság a G8-ak élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos nyilatkozatához is csatlakozzon. Szeptember 16-án az erre való felkészülésünk során magasrangú szakértői bizottsággal egyeztettünk. Az Európai Bizottság már most örül annak, hogy ezt az új átfogó keretprogramot végre átültetheti a gyakorlatba, és ennek kapcsán világméretű partneri kapcsolatokat építhet ki az élelmiszerbiztonság, élelmiszerbiztonság az élelmiszer termelés területén. A jelentésben számos jó impulzust kapunk, javaslatot, például arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a kisméretű vállalkozásokat felkarolni, és milyen kereskedelmi politikát kell folytatnunk ahhoz, hogy az élelmiszerbiztonság érdeke érvényesüljön. Export korlátozások és tiltások nem, ezek nem jó eszközök. Ugyanakkor a kereskedelem teljes liberalizációsja sem ö, oldja meg a problémát. A bizottság azt reméli, hogy azok a kutatási erőfeszítések, amelyeket az Európai Bizottság most egy milliárd euró többlet költséggel megfinanszíroz, segítenek majd mindannyiunknak globálisan az élelmiszer ellátás problémáit megoldani. Ezek, ezt a támogatásokat, amelyeket most erre kifizetünk, persze szigorúan követjük. Január 26-án, 27-én egyébként magas szintű találkozó foglalkozik majd a témával, amely arra fog törekedni, hogy meghatározza a fő prioritásokat, ezek között az első az éhezés a világban. Az Európai Bizottság folyamatosan aktívan gondoskodni fog arról, hogy az élelmiszerbiztonság ö, helyzete javuljon. Guinness asszony ö, tényfeltárását, jelentését üdvözöljük. Ebben a szövegben is ö, számos olyan perspektíva rajzolódik ki, amelyeket mi is hajlandók vagyunk követni. Köszönöm szépen. Ö a szavazást holnap tartjuk. Majd most még Genovéve Grabowska jelentése a polgárok a párbeszéd a Lisszaboni szerződés keretében címmel kerül napirendre. Négy percben Grabowska asszonyi a szó. Mikrofont kérem használjon. Okay.